Február 12-én felfüggesztett ülést újra megnyitom. Das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom 12. A február 12-i ülés jegyzőkönyve